döntöttünk, megfelel annak, amiről mi azt állítottuk az elején, hogy annak benne kell lennie. Dörbenben mindenki azt mondta, hogy nem lesznek készen arra, hogy nagyot lépjenek 2015 előtt. És senkit sem ö, lepett meg az, hogy végül is gyorsabban sikerült előrelépnünk, és így tényleg az volt a célunk, hogy Varsóban elérjünk valami konkrétumot, és hogy így megfelelő útra térítsük a tárgyalásokat Párizs felé. Azt gondolom, hogy elfogadható módon sikerült a finanszírozás kérdésénben előrelépni. Több tagállam azt mondta, hogy ami az állami finanszírozást illeti Európában, itt növekedő tendenciát kell követni, és ami a részleteket illeti, azt gondolom, hogy tehát az ezzel kapcsolatos tárgyalások elfogadhatóan folytak. Ami pedig a kártérítést illeti ezzel kapcsolatban komoly előrelépést sikerült elérni. Vannak olyan országok, ahol már 20 éve problémás ez a kérdés, és amit a saját sajtóikban elmondtak, hogy hazam, amikor hazamennek, akkor ez valódi előrelépésként lehessen bemutatható. Ez volt az ő céljuk, az, hogy most már tényleg foglalkozunk a kártérítéssel, anélkül, hogy újabb intézeteket létrehoznánk, és azt gondolom, hogy ez is jó előrelépés. Szombaton a fő kérdés természetesen az ADP-ADP volt, tehát a Párizsi ülés előkészítése. Az első sajtókonferencián mi azt kértük, hogy legyen egy ütemterv. Van ütemterv. Azt is mondtuk, hogy azt akarjuk, hogy mindenki végezze el 2014-ig a házi feladatát. Nos, 2015 első negyedévére sikerült ezt elérni. Ezen kívül azok, akik már készen állnak, még akkor is, hogyha ez nem mindenkire igaz, de hát mi nem diktálhatunk mindenkinek, hogy az egyes nemzeti parlamentekben melyik ország mit tegye, hogyha ezt nem akarja megtenni. De úgy döntöttünk, hogy 2015 első negyedévéig az egyes terveket, szándék terveket az egyes országokra vonatkozóan el kell készíteni, azért, hogy Párizs előtt még időben láthassuk, hogy ez az összesített erőfeszítés lehetővé teszi-e azt, hogy a kétszázalékos hőmérséklet emelkedés alatt maradjunk a világban. És nagyon fontos ez Európa szempontjából is, hogyha már előre, Párizs előtt kellő időben tudjuk ezen vállalásokat. Azért, mert ez így nagy különbség ahhoz képest, hogy csak alulról felfelé építkezünk, ahol az emberek azt csinálják, amit akarnak, és azon hibrid modell között, ahol felülről lefele is építkezünk, hiszen hogyha azt látjuk, hogy nincsen elég vállalás, felülről ezt látjuk, hogyha azt látjuk, hogy a batomaból nincsen elég eredmény, akkor létre kell hoznunk valami új hibrid megoldást. És itt kell az egyes országok szándékterveiről tudnunk, hogy azok pontosan milyenek, azért, hogy legyen idő a tárgyalásra, hogyha ezekből nem áll össze egy olyan erőfeszítés, amire szükség van, hogy akkor mit lépjünk. Azt gondolom, hogy ez is fontos előrelépés. A francia kollégák elégedettek lehetnek, hiszen most már van mivel foglalkozniuk a következő kopelnökségük alatt. Akik ott voltak, elmondhatják, hogy rendkívül heves vita volt a dörböni vitához képes. Voltak országok, akik próbáltak visszalépni. Nem sikerült ezt elérniük, hiszen amit mi most teszünk, az mindenki számára fontos, hogy kötelező jellegű legyen, erről már Dörbenben döntöttünk, és nem, fontos, nem szabad alulbecsülnünk, hogy ez azt is mutatja, hogy mennyire nehéz és még göröngyös az út Párizsig. Ezen kívül azt gondolom, hogy azt is el kell mondanunk, hogy az e- Egyesült Államok aktívabban részt vett a tárgyalásokban, mint korábban, és nyilvánosan bejelentették, hogy készen állnak arra, hogy 2015 első negyedévében kimondják, hogy mit szándékoznak tenni. Tehát voltak pozitívumok. Végül pedig, még emlékezhetnek rá, fontos, hogy jövőre úgy döntöttünk, hogy azok, akik a második kiotói jegyzőkönyvi időszakban részt vesznek, ott már döntöttek arról, hogy nekik felül kell vizsgálniuk azt, hogy 2025-ig mit tesznek. Természetesen mi úgy gondoljuk, hogy rendkívül fontos, hogy ez a feladat azzal kapcsolatban, hogy hogyan kapcsolódjunk ahhoz, amit 2020-ig terveztünk, minden ország számára megfelelő legyen, és ezt is tükrözi a varsói döntés, hiszen a jövő évi júniusi miniszteri találkozón minden részes fél, attól függetlenül, hogy a kiütő jegyzőkönyv második részének aktív tagja vagy sem, miniszteri szinten kell, hogy megtárgyalja, hogy 2020-ig mit fogunk tenni. Ezen kívül azt is láthatják, hogy a megfogalmazásban is van újdonság, hiszen eddig vállalások voltak, fellépések, amelyhez finanszírozás is tartozott a fejlődő országok számára, és ez volt a kiotói nyelvezet. Mi azt szerettük volna, hogy ezen kötelességvállalásokat mindenki számára hozzáférhetővé tegyük, de ez eléggé vitatottnak tűnt. Ehelyett azt értük el, hogy nem kötelességvállalásról beszélünk, hanem hozzájárulásról, tehát contributions angolul. És nagyon fontos, hogy ez a nyelvezet nem dönt arról előre, hogy milyen jogi formában fog megtörténni ez a hozzájárulás. Úgyhogy legalább az mindenképpen pozitívum, hogy már nincsen ez a kettős nyelvezet a fejlett és a fejlődő országokra ugyanazt a kifejezést használjuk, mindenkinek hozzá kell járulni az eredményhez, de természetesen arról még komoly viták vannak, és várnak ránk, hogy milyen jogi formája lesz ennek a hozzájárulásnak. Összességében, elnök úr, sokkal rosszabb is lehetett volna a helyzet. Nem olyan rossz dolog az, hogy a most következő francia elnökségnek van ütemterve, és úgy gondolom, hogy alapvetően ez a lépésenkénti megközelítés, ami a mi stratégiánk volt, ezt a konferencia elfogadta. Köszönjük szépen Koni Hédegárnak. Köszönjük, hogy összefoglalta a Varsói eseményeket, és azt kell mondanom, hogy számomra és mások nevében is beszéltek, akik a küldöttségben részt vettek. Nagyobb vagy több eredményre jutottunk, mint amit kezdetben vártunk volna. Voltak Uh, ugye kellemetlenségek arra vonatkozóan, hogy Lengyelországban közben kormányváltásra került sor, kormány átalakításra került sor. ez mm, nem volt az sem optimális, hogy egy napra tehát sok minden koncentrálva, de azért összességében azt kell, hogy mondjuk, hogy mégiscsak olyan eredmény született, amely amely azért felmutatható, a klímapolitika területén kicsi csigatempóban haladunk, de hát azért mégsem került sor katasztrófára, hiszen arra is volt már példa. Ami pedig a hajózásból származó kibocsátásokat illeti, úgy gondolom, hogy itt valóban tehetünk valamit. Ez egy olyan terület az Európai Unióban, amely válságban van, méghozzá a hajóépítők érinti ez leginkább, tehát a hajóépítés nagyon komoly válságban, a hajógyáraknak ez komoly ösztönzés Tehát Itt 75%-kal lehet csökkenteni a kibocsátásokat, és különösen a kikötők közelében ugye a légszennyezés is nagyon komoly problémát jelent, minél kevesebb tüzelőanyagot, nehéz olajat égetnek el ezen a területen, annál, annál kedvezőbb ez a környezet számára, nem csak az éghajlatváltozás szempontjából, hanem például a légszennyezettség szempontjából is. A HASZI jelentés már foglalkozott a szakbizottságon belül az üzemanyag minősége a SZEKA zónákban, oda kell figyelnünk arra, hogy mindkét jogalkotási javaslat eh, egy irányba mutasson, nehogy megnehezítsük egymás életét ezzel a két jelentéssel. Az, ugye az autóiparban is előfordult az, hogy az egyik oldalon engedtünk valamit, másik oldalon szigorítottunk, de hát ott vannak a scrubber, a tisztító berendezés technológiák is, amelyeket be lehet vetni. Tehát fontos, hogy minden érintettel konzultáljon a bizottság, hogy minél hamarabb kibocsátás tekintetében hatékonyabb hajókat engedjünk vízre. Hogyha megnézzük a kikötővárosokat, mindenhol konténerhajók állnak. Itt, itt folyamatosan azt látjuk, hogy túlzott kapacitásokkal működnek a hajók, tehát mindenképpen a hajógyárakat is be kell vonni ebbe a folyamatba, hogy csökkentsük a kapacitásokat. Ugyanakkor, ha csökkentjük a kapacitásokat, akkor az árak emelkednének, bár lehet, hogy akkor egy, ez azt is jelenteni, hogy önmagát finanszírozhatná ez a technológiai átalakulás, és ez mindenképpen a klíma probléma és a légszennyezettség szempontjából is hasznos lenne, hogy ha itt nem járunk el, akkor ezen a területen 2050-ig 51 kal fog növekedni a kibocsátás ezen a területen, tehát valóban van értelme itt fellépnünk, éppen ezért nagyon örülök annak, hogy, hogy már is megkezdődött a jogalkotása folyamat ennek vonatkozásában, is jó eredményeket várunk ezen a területen. De akkor most az eszmecserét a koordinátorokkal kezdjük meg, először is Zéber kolléga kapja meg a szót, majd a többiek de Szolkákis úr például Davis úr eh, nevében, ő ugye előadója is ennek a témának, és az lesz a következő napi rendi pontunk, de először is Rihát Széper kapja meg a szót. Köszönöm szépen, Matthias! Én is akkor a tengeri szállítással kezdeném a mai eszmecserét. Már a légi közlekedésben láthattuk, hogy mennyire nehéz a nemzetközi szállítás és közlekedés területén bármit megvalósítani. Most a bizottsági uh, javaslat arra vonatkozóan először is adatokat gyűjtsünk, hát úgy gondolom, hogy ez nagyon is helyes és észszerű megközelítés. De tehát ezt a klasszikus utat lenne jó követni, hogy először adatokat gyűjtünk, aztán piacintézkedéseket vezetünk be, a különböző egyéb ágazatokban is ezt az utat követtük, és úgy gondolom, hogy ahogyan a légi közlekedésben is láthatjuk, ez nagyon nehéz ezt megvalósítani, hiszen a nemzeti konkurencia, a szénátszivárogtatás nagyon speciális esetei lépnek itt fel. Hát adatokat gyűjteni mindenképpen helyes, de azt is végig kell gondolni, hogy és ahogy az elnök úr Matthias is mondta, hogy hogyan valósítjuk meg ezeket a technológiai változásokat minél gyorsabban. Ez az igazi kihívás, hiszen rendelkezésre állnak azok a technológiák, amelyek rendkívüli mértékben csökkentik a kibocsátást, de hogyan érjük el azt, hogy a hajóflották minél hamarabb eh, átalakuljon, átépítsük ezeket, és ezekkel a technológiákkal fel legyenek szerelve. Úgy gondolom, hogy az ilyen intézkedések valóban ahhoz vezetnek, hogy csökkenteni tudjuk a széndiokszid kibocsátást, tisztább lesz a levegő, csökken a fogyasztás, tehát ezek nagyon komoly pozitív következmények, de ugyanakkor fontos az is, hogy a nemzetközi partnereinkkel ne kerüljünk konfliktusba, és az is fontos, hogy ezeket a modern új hajókat a nemzetközi piacokon jól tudnánk értékesíteni. Tehát ezek olyan intézkedések, amelyek pozitív értelemben hatnak a hajó, kutatási ágazatra úgy gondolom, hogy fontos, hogy itt felépjünk, és nemzetközi szempontból se lehet ez túlságosan problematikus. Éppen ezért kérném a bizottságot, hogy gondolja át, hogy nem lehetne egy kicsit másképp eljárni, jó-jó, gyűjtsünk előbb adatokat, de aztán ne ezt a klasszikus utat kövessük, hogy előbb célok, aztán intézkedése, mert különben ugyanazokban a nehézségekben fogunk ütközni, mint a légiközlekedés esetében ez a bürokrácia, ezek a problémák, hát ezek már annyiszor felmerültek, ismertek a problémák. Úgy gondolom, hogy itt újszerűbb, innovatív megoldásokra kellene uh, támaszkodunk. Ami pedig Varsót illeti, én magam nem voltam jelen ezen a konferencián, de valóban sikerként könyvelhetjük el ezt a konferenciát. Itt kis lépésekkel értük el ezt a sikert. Úgy gondolom, hogy a klimatárgyások kapcsán az a fontos, hogy haladjunk, hogy nehogy leálljanak ezek a tárgyalások. Ez, ahogy a tanácsban is láthatjuk azt, hogy ha valamelyik folyamat leáll, akkor annak azt el is temethetjük. Ez a, a politikai folyamatnak az is fontos része, hogy a közvéleményt maga mögé állítsa, és ezt is felhasználja. Úgy gondolom, hogy a gazdasági helyzet miatt itt valóban politikai nyomást kell gyakorolni, például a feltörekvő országokban is, hát Kínában ismerik a légszennyezettséggel kapcsolatos problémákat. Tehát fontos, hogy hogy ezekben az országokban is nyomást tudunk gyakorolni, és éppen ezért ez az eredmény számunkra most nagyon-nagyon előnyös. Nyilván a média szerződéseket akar látni, nagy eredményeket, plakatív eh, sikereket, de itt nem csak arról van szó, hogy megkössünk egy szerződést, egy megállapodást, hanem a kitűzött céljainkat szeretnénk elérni. De tény az, hogy a legfontosabb az, hogy ezt a folyamatot életben kell tartanunk, tovább kell a tárgyalásokat folytatni, ki kell tartanunk, és hosszú távon kell ezt a 200 fokos célt elérnünk, és úgy gondolom, hogy a konferencia pontosan ebben a ebbe a jó irányba tett fontos lépés, és, és igenis nyertesei lehetünk ennek a folyamatnak, és a közvélekedés nagyon fontos szerepet játszik, és ez változni is fog még hozzá, minket fog szolgálni, ez is a mi malmunkra fogja hajtani a vizet a közvélekedés is, amely egyre inkább a mi irányunkba változik. És hát Koni te vagy az arca az európai klímapolitikának, köszönjük szépen az ezzel kapcsolatos munkádat. Igen, mondja az elnök ezt is meg kell említenünk néha. És akkor Linda meg Evan kapja meg a szót, és aztán a következők kapnak még szót, felolvasom a felszólalók listáját. Linda meg Evan, Szidakakis úr, Anna Rosbach, Szimanszki úr, Karl-Heinz Florenz, Jörgsen és Kepránti úr, és remélem nem feledkeztem meg senkiről, nem? Akkor lezárom a felszólalók listáját, de meg éveni a szó. Um, thanks, Connie, thanks for that feedback. I think I... Köszönöm, Connie. Azt gondolom, hogy az út, a valami felé vezető út itt a fontos. És feltételezem, hogy ha megnézzük, hogy a 2015-ös tárgyalások mikor lesznek, hát az sem lesz egyszerű időszak, hiszen pont az Egyesült Államokbeli választások előtti időpontról beszélünk. Tehát hasonló lesz, mint amikor Clintonnal a második mandátum a végén egy elnök beleegyez valamibe, aminek esélye sincs, hogy a kongresszus utána megszavazza. És azt gondolom, hogy valószínű, hogy hát nálunk is a parlamenti ciklus végén vagyunk, és akkor most a bizottság különböző nagyra törő jogszabályokat javasol, mert valami hasonló a logikája a helyzetnek, valószínűleg 2015 végén is hasonló helyzetben leszünk. Őszintén szólva, a parlament helyzete is bonyolultabbá vált bizonyos kérdésekkel kapcsolatban. Richard ezt nagyon jól tudja. Egyre nehezebb átvinni dolgokat a plenárison, olyan dolgokat, amelyekről öt éve azt gondoltuk, hogy biztos, hogy beleegyezünk. És ezt a tanács is érzi, és az én saját országomban is ezt érzem, hogy hihetetlen nagy vita alakult ki a környezetvédelmi kérdésekről. Nem csak a környezetvédelmi kérdésekről, hanem a költségekről is, arról, hogy a strukturális politikákat hogyan végzik, és ezen politikák egy részét idővel az állandó növekedésre alapozták, most 2030-as cégek ö, célokról beszélünk, nem lesz ez egyszerű tárgyalás, az EU-n belül sem, és akkor az egész világban még nehezebb lesz ez. A kérdésem, hogy az EU-nak, a bizottságnak talán ö, figyelembe kellene vennie a közvéleményt a nyelvezetében. Figyelembe kellene vennie, hogy mennyire számít az, hogy ö, például az áramszámla, a gázszámla ö, milyen fontos a közvélemény szempontjából és ezért talán a zöld energia költségeiről is beszélhetnénk. Hiszen valóban igaz az, hogy ennek bizonyos aspektusai ö, úgy jelennek meg, hogy valóban a felhasználónak kell kifizetnie ezen beruházásokat. Nos, a szegénység fényében a bizottság mit gondol, hogyan lehet a nyelvezeten úgy alakítani, hogy kifizethető legyen a háztartások számára ez a reform? azt látjuk, hogy a költségvetési megszorítások miatt nagyon sok tagállamban nincsen olyan előrelépés, mint amit terveztek. Nincsen olyan nagy minőségi változás, mint amit terveztek. Mit tervez ezzel kapcsolatban a bizottság, ami az áramköltségét illeti? Mennyire reálisan lehet ezen költségeket lefedni, és hogyan lehet a szegénység ellen fellépni? Azért mert nem tudjuk, hogy 2015-ig mi lesz a helyzet, és saját magunk vállalása is sem egyértelműek 2030-ra. Tehát itt kételyek vannak, és tudom, hogy a klímavita az inkább parlamenti és nemzeti szintű tárgyalásokat igényel. Evan. Köszönjük szépen. Szidakákész úr kapja meg a szót. Well, uh, I will uh, uh answer. Nos, én előadóként az MRV-ről szeretnék elsősorban beszélni. Ez egy nagyon fontos kérdés, én úgy gondolom. Azzal kezdeném, hogy fontos pontosan felmérni és részletesen felmérni az összes fontos és releváns üvegházgázt, amelyet a hajók bocsátanak ki. Nos, én is ezt próbálom elérni a jelentésemben. Azáltal, hogy kibővítjük a hatályt, ugyanakkor fontos ezt úgy tenni, hogy a lehető leghatékonyabb legyen, és a lehető legrelevánsabb. Van egy nagyon jó mondás, egy újságíró barátom mondta nekem egyszer, ne hagyjuk, hogy a valóság egy jó érvet elroncson. Hát én attól tartok, hogy most néhány jó érvemet ö, hagyni fogom, hogy elrontsa a valóság, a hajó kibocsátásokkal kapcsolatban, vagy tengerészet, tengeri kibocsátásokkal kapcsolatban. Ha hiszünk az Európai Környezetvédelmi Ügynökség becslésének a levegő minőségével kapcsolatban, akkor azt látjuk, hogy ma és 2020-ig ezen jelentés szerint a hajóknak negatív befolyásuk lesz nemzetközi szinten az üvegház kibocsátásra és az éghajlat felmelegedésre. Ez a valóságnak egy olyan része, amelyet figyelembe kell vennünk. Ez biztos, hogy változni fog. Két okból. Egyrészt a kereskedelem nagymértékben növekedni fog a következő 30 évben, és a tengeri kereskedelem, amely a leghatékonyabb szállítási mód, szintén jelentősen növekedni fog. Tehát biztos az, hogy ez a tevékenység növekedni fog. Ezen kívül pedig a kén, amely nagyon fontos része a szennyezésnek, csökkenni fog az IMO szabályozása miatt. Tehát 2020-ig lesz egy globális hűtő hatása az, IMO, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint ennek a tevékenységnek egy olyan pontig, amikor már negatív lesz a klímahatás, és ez idővel nőni fog, éppen ezért ezt is figyelembe kell vennünk. Ezen kívül vannak lehetőségek arra, hogy növeljünk az energiahatékonyságon. Biztos, hogy vannak ilyenek. De el kell, hogy mondjam, hogy az IMO, a bizottság pedig az IMO-tól veszi át az adatokat, éppen ezért ez nagyon is releváns, nem beszél arról, hogy 75%-os lenne, 75%-ig lenne ez a növekedés. Nem, az IMO azt mondja, hogy 25-75% közötti lesz ez a növekedés. Ez a valóság. Nem pedig 75%-ig beszél az IMO ezen adatokról. Tehát itt azért nagyon komoly ö, javítást lehet még elérni, ezt figyelembe kell venni, és közben természetesen realistának kell maradnunk. Közben azt is tudnunk kell, hogy a költségek kétharmada egy hajón az üzemanyagköltségből származik. Éppen ezért rendkívül fontos piaci ösztönzők is vannak arra, hogy a hajó energiahatékony legyen. Ugyanakkor vannak olyan esetek, ahol erre nincsen lehetőség, mert mint minden üzleti tevékenységben a piaci hatékonyság a legfontosabb. És hát a vállalatok ezt akarják elérni. Nekünk az a célunk, hogy kiigazítsuk a piaci hatékonyságokat, és ezért kell mérnünk az üvegház kibocsátást, és be kell őket árazni. Én azt gondolom, hogy ezt egy díjjal lehetne, egy illetékkel vagy díjjal lehetne elérni, legjobban nem pedig egy kibocsátási rendszerrel, az ITS-hez hasonlatos kibocsátási rendszerrel. Nos, ami konkrétan ezt a kérdést illeti, azt gondolom, hogy az kell, hogy a célunk legyen, hogy az amerikai tervhez a lehető leginkább közelítsünk, amelyet az IMO-nak javasoltak. Ez egy nagyon jó terv. Így komoly érv lesz a kezünkben, hogy az IMO az MRV-vel kapcsolatban a lehető leghamarabb előrelépjen. Hiszen, hogyha csak európai ez az MRV, az problémák forrása lesz. A tengeri szállítás a lehető legglobálisabb ágazat, amit el lehet képzelni. Vannak vállalatok, amelyek hajók, és vannak hajók, amelyek vállalatok a tengeri ágazat nagyon nagy részén. Átírják az útvonalukat, átírják a helyeket, megváltoztatják a helyeket, tehát a legkisebb hajókat, amelyekre már nem vonatkozik ez a mostani rendelet, fel lehet használni arra, hogy hab módszerrel Európán kívül is, különösen a földközi tengeren lehessen ezeket használni. Tehát éppen azért azt gondolom, hogy ki kellene bővíteni a hatályt a legkisebb hajókra is, és lecsökkenteni 400-ra ezt a küszöböt. És ahogy az amerikaiak javasolják az IMO-nál, ennek megfelelően kellene ezt eltenni, és a lehető legegyszerűbben kell a megoldást megtalálni azért, hogy könnyítsük mind a tanácsnál, mind az IMO-nál azt, hogy a lehető leghamarabb foglalkozzanak az ügyjel. Azt gondolom, hogy van időnk még, hogy lezárjuk ezt az ügyet, és tényleg azt szeretném, hogyha ezt elérhetnénk. És így segíthetnénk abban, hogy egy ilyen globális MRV-t bevezessünk. Ami az energiahatékonyság kezelési tervét illeti a hajóknak, ez egy rendkívül pozitív lépés, amelyet az IMO tett meg. A tervezéssel kapcsolatos energiahatékonyság szintén pozitív lépés, tehát hogyha nemzetközivé nőné ki magát az MRV rendszer, akkor nagyon közel jutnánk a következő lépéshez ezen globális folyamaton belül. Ezt akartam elmondani, és még egy rövid megjegyzésem lenne a klímatárgyalásokkal kapcsolatban. Figyelembe kell vennünk a saját gazdasági hanyatlásunkat. Ez a gazdasági hanyatlás valóság. Évek óta kevesebb nálunk a növekedés, mint a világ másik többi részén, és ezzel gyengül a gazdaságunk. És azt gondolom, hogy különböző számítások vannak. És ezt fel kell használnunk a globális érveinkben. Most már nem mi vagyunk a leggazdagabb és a leghatalmasabb földrész, amely nagy lelkűen a világ összes részén tud segíteni. Nem. Nagyon magas a munkanélküliség, nagyon komoly gazdasági válságot élünk, és ez nem a világválság, hanem a nyugati világ, különösen pedig Európa válsága. Ezt is figyelembe kell vennünk. Egy példát hoznék csak fel, ami számomra nagyon közel áll a szívemhez. Görögországban a GDP 25%-os csökkenésével. Az egyfőre jutó kibocsátás körülbelül ugyanazon a szinten van, vagy talán alacsonyabb, mint Törökország egyfőre jutó kibocsátása. Törökországnak semmilyen kötelezettségvállalása nincsen. Tehát a valóságban itt mégiscsak probléma van, különösen a szomszédainkkal, és ezt figyelembe kell vennünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy, hogy ez egy érzémileg is fontos téma, és sok kérdésre ki kell térni, de azért kérném a kollégákat, hogy az időt tartsák be. Most pedig Anna Rosbach kapja meg a szót. Tak formand. Jeg vil gerne tale min modersmål. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, ha megengedik, akkor az Anna nyelvemen fogunk beszélni. Koni, köszönöm szépen, hogy hallgathattunk téged, és végül, végül, végül, végezetül most már tudunk beszélni a hajókról, a hajók kibocsátásáról. Ugye beszéltünk már a különböző egyéb szállítási módokról, a buszokról, a teherautókról, és így tovább. Végre nagyon örülök annak, hogy a hajózási tevékenységről is beszélünk. Az elnökünk elmondotta, valóban szúr, túlkapacitásaink vannak a hajógyártás tekintetében, de a legtöbb üzemeltető pontosan tudja azt, hogy a hajók élettartama rendkívül hosszú, és akkor, amikor új hajókat vásárolnak, akkor a beszerzésnél figyelembe tudják most majd, venni azt, hogy nulla kibocsátásúak legyenek az új beszerzések. És hát arra kell koncentrálniuk, hogy nagyon hosszú ideig tudják majd használni ezeket a nagyon drága járműveket. Akkor, amikor a Dán üzemeltetőkre gondolunk, akkor ők pontosan tudják, hogy miről is van szó, és remélem, hogy ennek meg lesz a hatása a nagyvállalatcsoportok irányába is, szélesebb körben is. Azt is tudjuk, hogy az új vállalkozások, a nagy vállalkozásoknak egy része most már az újfajta üzemanyag irányába fordul, a bioüzemanyagok irányába többek között, úgyhogy elindult az elmozdulás ebben az ágazatban, ezt csak üdvözölhetjük. De ugyanakkor kérdésem is lenne. Hogyan lehet esélyünk arra, hogy valamennyi kibocsátása rálátásunk legyen, ne csak a CO2-re, hanem a valamennyi üvegház hatású gáz kibocsátásra, Mert hogy Ugye rengeteg dologról esik szó, a halászati üzemeltetésű hajókról, a konténer szállító hajókról, az utas forgalomban részvevő hajókról, de azt is tudjuk, hogy nagyon gyakran ezek a hajók olyan rígyókban fordulnak meg, az északi sarkon, a déli sarkon, ahol rendkívül sérülékeny a környezet. Éppen ezért nagyon fontos lenne tudnunk azt, hogy hogyan tudjuk majd nyomon követni, ellenőrizni a csökkentés, a kibocsátás csökkentését, mégpedig valós, megalapozott alapon. És még egy dolog. Az érdek ellent tétek, az összeférhetetlenségek nagyon gyakran fennállnak az üzemeltetők, a tulajdonosok és a bérbe bocsátók, illetve bérlők között. Mit teszünk a bérlők esetében, mert a bérlőknek semmiféle kötelezettségük nincs. Márpedig biztosnak kell lennünk abban, hogy rálátunk az ő tevékenységükre is, és azok, ők is betartják az előírásokat. És végezetül most hagyd térje ki a klímakonferenciára. Ezzel kapcsolatosan is lenne egy rövid kérdésem, és az előttem szóló gondolatai csatlakoznék. Több pénzt küldeni, hogyan is lehet send more money? Ez a kérdés merül fel. Világos, vannak azok, akik tehetősebbek, de a send more money úgy vélem, önmagában azért veszélyes is lehet. Nem szabad hogy elveszítsük a saját lakosságunk támogatását. Azok két, akik nem tudják elfogadni a send more money politikát. Tehát kérdés az, hogy hogyan lehet másképpen megoldani ezt a kérdést, hogyan lehet másképpen támogatni a többieket úgy, hogy nem, nem a pénzügyi szempontokat helyezzük előtérbe. Nem létezik esetleg más ösztönzési módszer, ami lehetővé teszi azt, hogy a finanszírozáshoz másként jussunk hozzá. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Anna Rosbachnak, most pedig Simánszki úr kapja meg a szót. Dziękuję. Z, z uwagą wysłuchałem wypowiedzi. Mam problem z oceną tego szczytu w Warszawie, dlatego że... Na, nagyon figyelmesen hallgattam azt, hogy miről is számolt be a biztos asszony a Varsói konferenciával kapcsolatban. Az elnök úr azt mondta, hogy hogy a várakozásokat felülmúltuk, és hát, hogy rosszabb, rosszabbul is elsőhetett volna ez a konferencia. Azért sokan voltak, csalódottak, de azért eh, nem lepődtünk meg ezen a kimenetelen, hiszen hát itt a, a globális kemény tényekkel szembe kell néznünk. Itt igazából eh, nincs hely annak, hogy meglepődjünk. Itt, itt a globális megállapodásról beszéltek továbbra is arról, hogy a nyelvezetet is módosítani kell, de azért sok minden nem változott. Itt igazi áttörésre lenne szükség, és egyelőre nincs a láthatáron ilyen áttörés. Azt akarjuk hinni, hogy Európaként sokat teszünk, de az, hogy példát kívánunk mutatni. Hát úgy gondolom, hogy itt azért nagy a különbség köztünk és a világ többi részek között. Vannak itt azért konfliktusok Kínával, más nagy hatalmakkal, nem igazán követik az európai precíz példát, és nem igazán vezetnek be változtatásokat. Mondok egy konkrét példát, és amikor az acélról van szó, acélipari termékekről, akkor ugye itt is anti-dömping árakat vezettek be, itt 70%-os különbségekről beszéltünk, és hát örülök, hogy sokan említették azt is, hogy itt szociális válság eh, eh, van a háttérben, erre is figyelme kell lennünk, a görög és egyéb előttem szóló kollégák is beszéltek a, az üzemanyag szegénységről, a fűtőanyag szegénységről például, eh, Lengyelországban 30-40 százaléka a, a családi kiadásoknak az energia kiadásokra, rezsire megy el, és hát jövőre jönnek a választások, ezek kemény tények, ezzel szembe kell nézni. Nagyon sokan teszik fel ezt a kérdést, hogy, hogy miért kell elfogadnunk ezeket az új csökkentési célkitűzéseket, és és lehet, hogy most már más mutatókat vezetnek be, ugye a, a fejenkéti eh, kibocsátást veszik figyelembe. Itt nagyon magas szinten és nagyon alacsony szinten is megjelennek ezek a problémák. Lengyelország, Portugália, Görögország más helyzetben van, például Lengyelországban a kiindulási ponthoz képest nagyon komoly eh, kicsökkenti, eh, kibocsátás csökkentést értünk el az egyfőre jutó kibocsátás tekintetében, de a legnagyobb várakozások jelenleg arra vonatkoznak, hogy a globális megállapodás nélkül a bolygónk jövője eh, eh, érdekében folytatott harc eh, egy vesztes csata lesz, és jelenleg a, a remények is alacsonyak, mert hiszen válságban vagyunk, mások gyorsabban lábalnak ki, és nekünk a globális versenyhelyzetben már nem olyan jó a kiinduló helyzetünk, már nem vagyunk élenjárói számos területnek, lehet, hogy az éghajlatpolitika területén igen, de hát a kontinentális eredményeink nem elég az, hogy globális szinten is versenyképesek legyünk, és hát, és hát mi, mi, minden, amit teszünk, fontos, hogy a polgárok számára is hasznos legyen, nem szabad elfeledkezünk róluk sem. A Lisszaboni szerződés egyértelműen kimondta, hogy valamennyi uniós szinten meghozott döntésünk eh, nek úgy kell megszületniük, hogy ne e, sérüljön a tagállamok energiamixe, itt nagyon részletes elemzések születtek az egyes tagállamokban, és, és, és ez alapján e, folytathatunk vitát a kibocsátásról, de figyelembe kell venni az egyes tagállami helyzetet, és nagyon remélem, hogy az Európai Bizottság nem fog úgy döntést hozni, hogy a mi véleményük az Európai Parlament véleményét ne vennék figyelembe. Nagyon fontos dosszékkal foglalkozunk, most például a Simanszki úr jelentésén és dolgozunk, és úgy gondolom, hogy mindezek a megfontolások valsót követően arra kell, hogy szorítsanak bennünket, hogy, hogy valóban alaposan figyelembe vegyük ezeket az egyéb tényezőket. Nem szabad túl ambicióznak lennünk, úgy gondolom, hogy nagyon csábítóak ezek a magyar célkötőzések, de fontos, hogy versenyképesek maradjunk globális szinten. Köszönöm, most pedig Kárhánc Florenc kapja meg a szót. De éppen nem jut szóhoz Kárhánc Florenc. Szeretném még szólni? Nem, akkor kihúzom a nevedet a listáról, és akkor Keprandi kolléga kapja meg a szót. Ő sincs itt, Jörgensen kolléga sem, akkor kivételesen, mivel ezek a hozzá szólók már nem kívánok szólni, Linda még éven és Szúza kollégák kapnak szót. Yeah, sorry, Chair, I thought we were taking a separate... Elnök úr, elnézést, tudom, hogy a jelentésről külön vita lesz, de most az az érzésem, hogy ez a kettő kicsit összekeveredik. Így van ez, elnök úr? Lesz még egy másik vita? Igen, ezt követően sor kerül egy másik vitára is. Én is ezt gondoltam. Jó, rendben, akkor nem erre a vitára vonatkozó lett volna a kérdésem. Szuza asszony. A samo bih se kratko htjela zahvaliti povjerenici na ovom izvješću nakon Varšave. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a biztos asszonynak, predenzációért, és hogy beszámolt a Varsói konferenciáról nekünk. Valóban nagyon komoly témáról van szó, nagyon fajsúlyos ez a téma, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy számos intézmény aktívan kiveszi a részét magáb, ebből, és többek között a régiók bizottságát említeném meg e tekintetben, mert hogy a régiók bizottság áll a legközelebb az európai állampolgárokhoz. Valóban aktív részesei a tevékenységnek. Elhangzott, hogy nagyon sok szabály létezik az Európai Unióban a témakörben, és arról is szó esett, hogy megállapodásra törekszünk az éghajlat témában. De ugyanakkor szeretnék egy másik kérdéskörre is kitérni, nevezetesen arra, hogy egyre több tengeri hajó működik, és hogy olyan iparágról van szó, amely virágzik. Dubrovnikból jövök, és ott a gyártás hatalmas méretű, és ezek ott állomásoznak, ezek az elkészített hajók már 5-6 éve. Dubrovnik egy olyan város, amely védett város, most már a világ örökségének a része, és a kibocsátások, a szennyeződések és a szennyezések hatalmasak a hajó ipartevékenységből adódóan. Éppen ezért égetően fontosnak tartom ezt a témát. szóval se a tengeri eszközöknek az integrált kezeléséről. Úgy gondolom, hogy valóban fontos ez az integrált szempont és kezelési módozat, de ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az Adria nem csak az Európai Unióhoz tartozik, mint hogy vannak olyan országok is, amelyek a közelben nem tagjai az Uniónak, és ez ebből következően nincsenek is alávetve az uniós szabályoknak. Aztán ott vannak azok a hajók, amelyek Görögország és Törökország között közlekednek. Hogyan lehet elérni azt, hogy mindegyik tengeri hajó ugyanolyan szabályoknak legyen alávetve? és többek között ez a kérdés különösen azokra a kérdéskör országokra áll, amelyek nem tagjai az uniónak. Hogyan lehet őket ösztönözni arra, hogy csökkentsék a szindioxid kibocsátásokat a tengeri hajózás tevékenységében? hogyan lehet konkrét intézkedéseket hozni tehát ezen országokra, hogyan lehet elérni azt, hogy az ilyen eszközeinket, intézkedéseinket ők is kövessék. Léteznek ilyen eszközek vagy sem? Ezt teszem fel kérdésként a biztos asszonynak. Köszönöm szépen, ezzel eszmecserénk végére értünk, és akkor a biztos asszony kapja meg a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre. The standard Köszönöm szépen. Ha jól értem, akkor a mostani vita után van még egy technikai jellegű ülés, vagy vita, ahol talán a technikai kérdésekre lehet majd válaszolni. És a bizottság munkatársai itt vannak, és készen állnak arra, hogy válaszoljanak a technikai kérdésekre. Richard Zéber, szeretném ezt tisztázni, hiszen értem az ön aggodalmát azzal kapcsolatban, hogy nem célkitűzés kell, nem erre van most szükség. Nos, hát nem ebben a mostani döntésben beszélünk erről. Ha már arról beszélünk, hogy lépésenkénti politikát folytatunk, ez az első lépés. Attól függetlenül, hogy milyen rendszer, rendszert szeretnénk, attól függetlenül, hogy illetéket vezessünk be, vagy valami más megoldást, ettől függetlenül szükség van az MRV rendszerre. Éppen ezért ezzel még nem megyünk semmilyen további döntés elébe azzal kapcsolatban, hogy mit teszünk utána. Ez egy előkészítő munka, egy alap, amire szükség van ahhoz, hogy az IMO-ban előre lehessen lépni. És éppen ezért rendkívül szerteágazó egyeztetésekre alapul ez az érintett ágazattal is. Elhangzott, hogy magas szintű ülésekre van szükség a szakértőkkel, ahol az ágazat összes részét meghívták, és az összes érintett felet bevonták ebbe. Az az én benyomásom, hogy az MRV rendszerrel, amit mi javasolunk, az éppen, hogy nem vitatott, mert az emberek azt gondolják, hogy akárhogy is legyen, ez észszerű módja az előrelépésnek. Tehát nem csak az IMO-t akarjuk ezzel rákényszeríteni valamire. Tehát itt nem konkrét célkitűzésekről beszélünk, erre most nem jött el az idő, ez az első lépés, amiről most beszélünk. Skilakakis képviselő agályai is hasonlóak voltak az árazással kapcsolatban, hogy ez piaci alapú mechanizmus legyen, vagy egy illeték. Hát erről még komoly viták vannak az IMO-ban. A bizottság természetesen nem tagja az IMO-nak, de arra bátorítanám az összes EU tagállamot, hogy próbálják egyeztetni az álláspontjukat, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen nagyon jó dolog, hogy az Egyesült Államok konkrét javaslat talált elő ezek, ezekre a területekre vonatkozóan. Tehát mégiscsak lehetőséget kell adni arra, hogy az IMO-ban tavasszal előrelépések legyenek. És ezzel kapcsolatban én szeretném a tagállamokat rábírni, hogy ezt készítsék elő. És az is igaz, hogy az Egyesült Államok tervét is a lehető leghamarabb előre kell vinni, és ezen mi is dolgozunk. Azt mondta, hogy támogatásra van szükség egy globális rendszer bevezetésével kapcsolatban. Hát pontosan így gondoljuk ezt mi is. Anna Rosbach kérdezte, hogy hogyan lesz lehetőségünk arra, hogy az üvegházgáz kibocsátásokat hogyan kezeljük. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt az üzemanyag felhasználásra lehet alapozni, erre vonatkozóan lesznek adatok. És ezt is a lehető legegyszerűbben akarjuk kezelni, azért, hogy ne fedezzünk fel valamilyen új administratív terhet és újabb bürokratikus szinteket, a már meglévő rendszerre akarunk építeni. De ezzel kapcsolatban is vita van arról, hogy a nagyobb és a kisebb hajók között mi is legyen a helyzet. Egyértelmű, hogy minél kisebb hajókról beszélünk, annál nagyobb a kockázata annak, hogy administratív terheket fogunk róni olyan hajókra, amelyeken még nincsen ilyen rendszer. Az első eladó beszélt arról, hogy mi lesz a hajó üzemeltetők érdekeivel, tehát akik nem hajó tulajdonosok. Nos, ez a mostani rendszer ez nem rájuk vonatkozik, itt mással foglalkozunk, de vannak nagyon jó példák az iparban, például a legnagyobb Dán üzemeltetőnek nagyon jó tapasztalata van a különböző megoldásokkal, de természetesen az a probléma, hogy e, hogyan tudjunk ösztönzéseket adni arra, hogy itt valóban történjen valami. Valaki azt mondta, hogy a finanszírozásról beszélt, nos, nincsen egyelőre itt a javaslatban szó finanszírozásról. Szuza asszony. Óceánjáró hajókkal kapcsolatban ez nem egészen az én portfóliómhoz tartozik, de talán ezen kérdésekre is ki lehetne térni, ezt még vizsgáljuk, különösen ami az Adriát illeti. A balti-tengeri szabályozásból vannak jó példák, hiszen ott megpróbáltuk regionálisan nem az EU tagállamokkal, hanem ott EU kívüli országokkal is ugyanezt a kérdést megoldani, tehát talán abból is meríthetünk, ami a nemzetközi tárgyalásokat illeti. Köszönjük Richard Zébernek, hogy kiemelte, és teljesen egyetértek vele ezt a kérdést. És közben azt gondolom, hogy itt szükségünk van a kormányokra, a nemzeti parlamentekre, az Európai Parlamentre is, hiszen ezt állandóan ismételni kell. És az elején röviden kitértem rá, hogy közben azt is gondolom, hogy egyetemen kell fogalmaznunk azzal kapcsolatban, hogy hol is vannak a problémák. Valsóban az volt az érzésem, hogy nagyon sok barátunk a fejlődő országokból, afrikai, progresszív dél-amerikai országok közül nagyon sokan megpróbálták ugyanabba az irányba vinni a dolgokat, mint mi. Ambíciót akarnak látni a tárgyalások során. Közben, ha őszinte vagyok, el kell, hogy mondjam, hogy némileg aggasztó volt, hogy az úgynevezett hasonlóan gondolkozók csoportja elég sok időt töltött azzal a kopon, hogy megnézzék, hogy amennyiben az egyes mellékletben érintett és nem érintett országok közötti megosztottságot hogyan lehetne megint kiépíteni. Nos, hogyha kimondjuk azt, hogy amennyiben ez a megosztottság megmarad, akkor egyszerűen esélyünk nincs arra, hogy elérjünk a célkitűzéseinket. Persze itt a finanszírozásról is szó van, tehát mindenképpen segítenünk kell a legkevésbé fejlett országokat abban, hogy hozzá igazodjanak az éghajlatváltozási kérdésekhez, és így meg kell osztani ezt a terhet. És persze közben azt is vizsgáljuk, hogy hogyan lehetne az állami finanszírozást felhasználni arra, hogy sokkal több magánjellegű finanszírozást bevonjunk a területre, pont a legfejlett, legkevésbé fejlettebb afrikai országokban, és nézzük meg, hogy ott milyen eszközeink vannak. De az biztos, hogy a lehető legtöbb fejlődő országot be kell vonni a fejlett országok csoportjába, és itt nem beszélhetünk finanszírozásról, hiszen ez nem finanszírozási probléma. Nekik is hozzá kell ehhez járulniuk, és saját vállalásokat kell, hogy tegyenek. Ezzel kapcsolatban tisztán kell fogalmaznunk. És én azt remélem, hogy nem kell túl sok időt töltenünk a Párizsig most azzal, hogy azt ismételgessük, hogy ezt a tűzfalat be kell levezetni, vagy sem. Nem, nem, ezt a tűzfalat le kell építeni, nincsen szükségünk újabb falakra, egy olyan rendszerre van szükség a jövőben, amelybe mindenki hozzájárul. Persze nem ugyanazon a szinten. Van, aki több terhet kell, hogy viseljen, más kevesebbet, tehát szükség van a differenciálásra. De nem a között, hogy ki az, aki 92-ben fejlett ország volt, amikor az egyezményt aláírták, és hogy akkor mindenkinek azok közül fel kell vállalni a terhet, másoknak pedig nem. Linda McEvans kérdésére válaszolván. Igen, beszélt a költségekről és a 2030-as célkitűzésekről a bizottságon belül. Nos, ami a most készülő hatástanományt illeti, persze itt különböző célkitűzésekről van szó, hogy hány célkitűzésre van szükség, hogyha több célkitűzés van, akkor mi lesz a, ezek között az interakció, és milyen egyetemű küszöböket lehet meghatározni. Közben ön is beszélt az energiaköltségekről, és ezt is elemezni kell. A munkahely aspektusát is meg kell vizsgálnunk az egyes forgatókönyvekben, a energiahatékonyság, megújuló energiaforrások több munkahelyet teremtenek, mint a többi forgatókönyv. Hogyan lehet felhasználni az éghajlat és energiahatékonysági szakpolitikákat arra, hogy az exportot és a munkahelyteremtést megerősítsük? Az energiafüggőség is része ennek, hiszen Európa egyre inkább energiafüggővé fog válni a jövőben. Ez mit jelent? Tavaly 545 milliárd eurót költöttünk arra, hogy az importált foszilis üzemanyagokat kifizessük. Ezt Európából kívülre fizettük ki. Oroszországba, Katárba, Szaúd-Arábiába, és ahelyett, hogy a tagállamokban beruháztunk volna. Tehát ez is az előkészületek részét képezi. És még egy utolsó kérdés, ami a megújuló energiaforrások támogatását illeti ezzel kapcsolatban is azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet ezt költséghatékonyabban megoldani. Azok, akik azt szeretnék, hogy továbbra is nőjön az megújuló energiaforrások része Európában, nekünk az az érdekünk, hogy ne támogassuk túlzottan ezen energiaforrásokat. Hiszen 2020 után lesznek már olyan megújuló energiaforrása vonatkozó módszerek, amelyek már beértek, és nem lesz szükségük a támogatásra. Tehát hogyan lehet rugalmasabban, dinamikusabban meghatározni a támogatást? Ezen kérdések mind részét képezik a vizsgálatnak. Közben az én célom, egyik célom ezen vizsgálatban az, hogy tisztázzuk, hogy mi az, ami tény a klímaenergia tárgyalások során, és mi az, ami tévhit. Az Egyesült Királyságban arról van szó, hogy minden egyes háztartásban 110 font plusz költség, hogyha ezt a megújuló energia célkitűzést tiszteletben tartják. Hát ez nagyon sok. Na de a kérdés az, hogy ez a klímapolitikából vagy a zöld politikából adódik. Az Egyesült Királyság parlamentjében ez elhangzott. Az energiainfrastruktúra költségek, klímaköltségek és a ö, nagyker árak a 112-ből 35 fontot tesznek ki. Tehát még mindig azért elég sok minden marad. Úgyhogy még mindig az energia hatékonyság az, ami nagyon ö, nagy kihatással lehet. Tehát a tényeket ismernünk kell az egész vita során. És még valami? költség hatékony energiarendszerre van szükség Európában nagyon oda kell figyelni arra, hogy költséghatékony legyen a klímapolitika. Gondolom, hogy ebben mindenki egyetért. De ezt egyértelműen ki kell mondanom. Ha van egy paraméter, amely a lehető legolcsóbb energiát akarja elérni, akkor tudjuk, hogy ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy akkor kőszén alapú lesz az energiafelhasználásunk, és hát nem hiszem, hogy innentől kezdve bármi értelme lenne klímapolitikáról beszélni. Tehát a közleményünkben, amelyről Richard beszélt, azt is egyértelművé kell tenni, hogy nem lehet költségmentessé tenni ezt az átmenetet. Valamilyen költségvonzata van, de hosszú távon nagyon sok társult előnye van ennek, hiszen általában a business as usual-nek is nagyon nagy ára van, és ezt nehéz elmagyarázni azoknak, akik nem akarják ezt megérteni. Végül pedig Simanski úrnak válaszolván. Azok, akik már eddig is nagy erőfeszítéseket tettek, nos, ez az egyik elem, amikor kritériumokról, mutatókról beszélünk, és azt mérjük fel, hogy mi az, ami tisztességes, mi az, ami nem. Természetesen a jövőben nem szabad büntetni valakit, hogyha a úttörőként fellépett az első körben. Tehát ez egy olyan elem, amit szintén figyelembe kell vennünk hogyha már korábban nagyon sokat tett valaki. De nemzetközi szinten azt próbáljuk elérni, hogy azok is, akik már eddig sokat tettek, még többet kell, hogy tegyenek a jövőben, különben nem érjük el, a, nem maradunk a két fokos felmelegedés alatt. A kérdés az, hogy hogyan lehet ebben mindenkit bevonni, és ezzel kapcsolatban lesz komoly vita a következő két évben. Vielen Dank, Conny Hedegaard. Köszönjük szépen Kani Hédegárnak ezt a részletes megválaszolását a kérdéseknek. Sok sikert kívánunk a következő hetekben, és a Párizst előkészítő munka folyamán, ott valóban el kell végre valamit érni, valami komoly kézzelfogható eredményre van szükségünk, egy jobb, sikeresebb jövő felé, mint a klímaváltozás szempontjából, mint a gazdaság szempontjából, hiszen ezek nagyon szorosan összekapcsolódó területek. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. So, und jetzt wollen wir uns der handwerklichen Arbeit. És akkor most rátérünk a, a szakmai munkára. A nagy eszmecserét lefolytattuk, most pedig Külakákész úr jelentését fogjuk megtárgyalni. Ott egész pontosan arról van szó, amiről az imént is szó esett, azaz, hogy hogyan kívánjuk a tengeri szállításból eredő széndiokszid kibocsátást szabályozni. Ugye a bizottság egy konkrét javaslatot dolgozott ki, most pedig az előadó kapja meg a szót, hogy bevezesse minket ebbe a témába. Kulakakis úr, öné a szó. Nagyon rövid lesz, hiszen már nagyon sok mindenről beszéltem az előző hozzászólásomban. Csak néhány kiegészítő észrevétellel élnék, amelyek talán hasz, hasznosak lehetnek. Úgy gondolom, hogy az általános bevezetésen már túl vagyunk, most pedig akkor a néhány konkrét részletre térnék rá, milyen típusú adatokat kívánunk közzétenni. Az én javaslatom a következő. Én azt gondolom, hogy valamennyi típusú adatot nyilvánosságra kellene hozni, de névtelenül, tehát a hajó neve és a hajótesság neve nem szerepelne így akkor valamennyi szükséges információt továbbítanánk a hatékonysági kérdés szempontjából, ugye a bizottság e, számos információt és adatot kér, ezeket megadjuk, de ugyanakkor félrevezető vitákat megspórolnánk, hiszen azt is látnunk kell, hogy, hogy az energiahatékonyság egy-egy hajónak egy nagyon összetett dolog, nagyon sok tényezőből áll ez össze, Ez nem csak a, az üzemanyagfogyasztás, vagy a, a szállított teher mértéke számít, hanem például az időjárás is, az áramlás, illetve az az idő számít, hogy a száraz dokba mikor kerül hajó, mekkora időt töltött a nyílt vizeken, tehát tehát a száraz belé e, tisztítás és fenntartás, karbantartás után sokkal hatékonyabban halad a hajó, hiszen a hajócsavarokat letisztították, és így tovább. És, és ezért fontos azt az időszakot is megállapítani, hogy mikor járt szárazdokban a hajó, vagy mikor fog legközelebb ott oda kerülni. És hát a piaci hatékonyság nagyon sokszor felülbírálja az energiahatékonysági kérdéseket. Ha például Franciaországban Algériába hajózik egy hajó, akkor Algéria nagyon sok mindent importált, tehát ö, ö, óriási rakományokkal utazik a hajó Algéria felé, de visszafelé már nem biztos, hogy ekkora rakománya. Ennek is érdekes lehet, hogy az energiahatékonyság hogyan valósul meg oda és vissza és végül eh, természetesen sorban egy nagyon sok tényezőt ugyanis felsorolhatnék, de milyen típusú energiahatékonyságot mérünk itt? Tehát itt a tömegre, vagy a súlyra uh, eh, uh, eh, koncentrálók. Tehát, tehát nagyon sok esetben a nagy térfogatú uh, rakományok nem is olyan súlyosak, és ennek más az energiahatékonysági vonzata, az üzemanyag felhasználási vonzata, hogyha súlyos a rakomány, vagy hogyha éppen nagy térfogatú a rakomány. Az amerikaiak az elmond belül három javaslattal éltek, mérnék ugye a rakományjal, illetve a rakomány nélkül is az energiahatékonyságot, és aztán és a harmadik javaslat pedig arra vonatkozik, hogy a tengeren töltött idő alapján mérjék az energiahatékonyságot. A tengeren töltött idő az valóban nagyon releváns. Tehát például ott van a slow steaming, a lassú hajózás, ahol igen, az időtényező szerepet játszik. Úgy gondolom, hogy maga a rakomány bevonása ebbe az egyenletben még e, nem biztos, hogy a, a legnagyobb fokú energiahatékonyságot biztosítja majd a hajók számára. És végül, mert nem szeretném azért nagyon sokáig magamhoz ragadni a szót, itt, itt e, belemennék azokban a részletekbe egy kicsit, a, amely a nitrogénoxidokat illeti. Nem könnyű mérni a nitrogénoxid kibocsátást, de van egy tanulmány, az Európai Környezetvédelmi Hatóság végzett egy felmérést, és ez szerint a nitrogén oxidok bizony negatív és pozitív hatással is bírnak, és ugyanolyan jelentőséggel bírnak, mint a széndiokszid. Tehát itt, itt, itt ez egy fontos változó ebben az egyenletben, és a nitrogén oxid közvetlenül kapcsolódik ahhoz, hogy hogyan is alakítják ki a hajómotorokat. Tehát vagy több a nitrogén oxid kibocsátás, kevesebb a széndiokszid kibocsátás, vagy fordítva. Tehát itt, itt egy nagyon fontos szerepet játszik a nitrogén oxid. És vannak ennek pozitív kihatásai is, hiszen a nitrogén oxidok csökkentik a metán mértékét. Ezért ugyanúgy fontos lenne, hogyha ezt is mérni tudnánk, a nitrogén oxid kibocsátását ami pedig a, kénoxidokat, a, kén alapú aeroszolokat illeti, hát az a helyzet, hogy, a nitrogén a oxid kibocsátás a következő 20-30 évben növekedni fog, és ezért figyelme kell vennünk ezt is. Én nem javasoltam a fekete kőszint, méghozzá egy oknál fogva úgy gondolom, hogy ebben a szakaszban ez még nem bír akkora jelentőséggel szennyező anyagként. Tehát én próbáltam a széndiokszid kiindulva még bővíteni a költ, a nitrogén oxidra is szeretném kibővíteni ezt a jelentéstételi rendszert. De a többi tényezőre, többi anyagra a gázra nem bővíteném ki az MRV rendszert. Köszönjük szépen! És akkor most az árnyékelődők kapják meg a szót. Linda meg Éven elsőként, Karl Schlüter, majd Anna Rosbach kapnak szót. Linda, tiéd a szó. Tehát akkor néppárt nincs képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Kriton Alzenis eh, elnézést kér, nincs ma jól, ezért nem tud részt venni az szülésen, és ezért az ő nevében szeretném megosztani az ő gondolatait a javaslattal kapcsolatban. Először is ugye figyelmesen végighallgattam, hogy miről beszélt a biztos asszony a nitrogén-oxiddal kapcsolatos mérőberendezések esetében, de Kriton azt mondta, hogy úgy nyilatkozott, hogy ő támogatja az előadó arra vonatkozó javaslatát, hogy bővítsük ki a hatályt a nitrogén-oxidra, és, és tehát a széndioxidon kívül más anyagokat is mérni tudó berendezésekre lenne szükség Ugyanakkor fontos lenne a rakomára vonatkozó információk törlése az adat listáról, illetve ugyanakkor fontos, hogy a többi információ megmaradjon, ne ássuk alá a hatékonyságot, de itt fontos a bizalmas információk kérdése. Az adatok nagy része már most is elérhető, például a vámnyilatkozatokban is kérik ezeket. Ami pedig a monitorozási módszert illeti, illetve az üzemanyag felhasználás kalkulációját illeti, hát nem minden számítási mód egyformán megfelel. Úgy gondoljuk, hogy fokozatosan a leghatékonyabb, leginkább kidolg, kifejlesztett módszert kell alkalmaznunk, és hogyha Hogyha IMO szinten megszületik a döntés, akkor az uniós MRV rendszereket össze kell hangolni a globális rendszerre éppen ezért feltámadáson alapuló jogi aktus kellene itt alkalmazni. Köszönjük szépen, Kás Literi a szó. Ugyanaz a problémunk. Ne, nálunk is az, nyárnyék, az árnyék előadó nem érzi jól magát, tehát én fogom elmondani, amit ő szeretett volna. Mi is üdvözöljük a tonna küszöbértéket, és egyetemen jó irányba mutatnak a dolgok ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy nem elég csak a monitorozás és a jelentéstétel. Ez az első lépés, ezt be kell ide venni, de azt szeretnénk, hogyha az ETS rendszerbe ezt bevennénk, ahogy az 2008-ban már megszavazta a parlament, és azóta megállapodtunk abban, hogy ha 2011-re ezt az IMO nem vezeti be, akkor az EU bevezeti majd saját maga, és szeretnénk, hogyha ez a rendelet részét képezni, és ehhez ragaszkodnánk. Amennyiben a tanács ezt nem tudja haladéktalanul bevezetni, akkor nagyon szoros határidőt kell a bizottságnak kialakítani azért, hogy ilyen javaslattal előlépjen, hiszen már a tanácssal az éghajlat csomagban erről megállapodtunk. Ezen kívül, ami az 59-es módosítót illeti, hát kicsit allergiásak vagyunk mi erre. Ami a bizalmas információt illeti, ez mindig csak kivételes szabad, hogy legyen, és csak amikor valóban szükség van rá különben ezzel visszaélhetnek, és olyan lesz a jelenstétel, hogy abból semmilyen értelmes információt nem tudunk kihámozni, úgyhogy azt akarjuk biztosítani, hogy megkapjuk a szükséges tájékoztatást, anélkül, hogy természetesen a saját szállítási rendszerük kialakításában a vállalatokat zavarnánk. Egyébként köszönjük, és már előre örülök a kompromisszumokról szóló tárgyalásnak. Köszönjük szépen, Kásut, Anna Rosbach, Köszönöm szépen, elnök úr. a NOx kérdéskörrel kapcsolatosan hagyjelezem, hogy ez személy szerint is engem nagyon-nagyon foglalkoztat. De sajnos az álnék tevünk mai napon nem tud itt lenni. Az ő álláspontja más, mint az enyém a nox kapcsolatosan. Felolvasom ezzel együtt az ő álláspontját. Az Európai Bizottság javaslatot tett, mondja a kolléganőm, arra, hogy az 5000 tonna, tonnás, az utó tonna tartalom feletti hajók kerüljenek csak be a hatókörbe, és úgy védi az Európai Bizottság, hogy a 400 bruttó tonatartalom tekintetében nem ö, kell figyelembe venni, ö, új, illetve nem kell érvényesíteni új rendelkezést. Már pedig tudni kell ö, azt, hogy a hajóknak egy nagy része már így is törekszik, törekszik arra, hogy csökkentsük a, ki, csökkentsük a kibocsátást. Én nem értek egyet a jelentés tevőnkkel, de ránik jelentés tevőnkkel, de ismertetem tehát az álláspontját. A hatóságok feladata, hogy az ellenőrzéseket elvégezzék mind a tulajdonosok, mind az üzemeltetők tekintetében, márpedig fennáll a lehetősége annak, hogy manipulálják az adatokat az ellenőrzési hiányosságok miatt. A CO2 kibocsátásnak a kérdése és annak az ellenőrzése túlságosan költséges is lehet azon hajók esetében, amelyek csak nagyon rövid útszakaszt járnak be. Gondolok itt a komphajókra. És itt a kollégám valóban rámutat egy rendkívül fontos kérdésre, és hát gondoljunk arra, hogy nagyon sok olyan típusú hajó van, komp és egyéb típusú, amelyek esetében valamelyik más típusú intézkedést kellene meghozni, nem csak az útra vonatkozó, utazási számokra vonatkozóan. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most akkor a bizottság képviselő kapja meg a szót, majd az előadó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönjük a hozzászóló képviselők részve észrevételeit. Ami Fontos a javaslatunk kapcsán az az, hogy, hogy a célunk az volt, hogy a nemzetközi folyamatokkal harmonizálni kívántuk az eljárásokat, ezt kiemelte a biztos asszony is, és mindenképpen konstruktív és mérsékelt hoz, megközelítést kívántunk alkalmazni annak érdekében, hogy elérjük az uniós politikai célkitűzéseket. Lenne néhány észrevételem arra vonatkozóan először is, hogy, hogy milyen információk kell rendelkezésre bocsátani. Ugye az átláthatóság növelése az kulcsfontosságú. Éppen ezért nagyon fontos a robusztus MRV rendszer, amely egyfajta ösztönzőként is szolgálna annak érdekében, hogy az üzleti és a fogyasztói döntéseket megkönnyítse, amelyek aztán az energiahatékonyság növeléséhez vezetnék. A működési hatékonyság egy közlekedési eszköz esetében általában ugye az üzemanyag fogyasztás hatékonyságát méri, tehát bizonyos távolságon keresztül bizonyos mennyiségű vagy nagyságú rakomány szállítása mekkora üzemanyag felhasználással jár. És nyilvánvalóan az MRV rendszer eredményeit nagyban, hatékony, nagyban befolyásolná, vagy hatékonyabbá tenni, hogyha az erre vonatkozó információkat megkapnánk. De hát ezek nagyon összetett információk, nagyon sok tapasztalat is szükséges ez. Ugyanakkor a hajózási ágazat szereplői feltételezően ezt megértik, és a, a rendelkezésre bocsátják majd a döntéshozatalhoz kapcsolódó fontos információkat az üzleti szempontból érzékeny adatokat nem kívánjuk felmérni. Itt, itt nem az egyedi utakra lebontott számokra és adatokra van szükség, hanem éves szinten összesített adatokat szeretnénk kapni. Tehát nem kívánunk bizalmas, érzékeny adatokat kapni egyes útvonalakkal, rakományokkal, hajókkal kapcsolatban ami a rakományjal kapcsolatos adatokat illet, tehát ezek már jelenleg is biztonsági szempontból jogilag kötelezőek. Ami pedig az MRV monitorozási részét illeti, hát ez már um, rész most is elérhető. A jelenlegi IMO eszmecseréket, vitákat figyelmel követjük az energiahatékonysággal kapcsolatban, illetve az üzemanyagfogyasztási normákkal kapcsolatban, melyeket esetleg kidolgoznak. Ők is abba az irányba mozdítanak bennünket, hogyha a rakományra vonatkozó adatokat kivennénk az MRV rendszerből, akkor ez a jövőben akadályozná azt, hogy hatékonyan, eredményesen részt vegyünk a nemzetközi vitákban. Aztán a névtelen nyilvánosságra hozatala az adatoknak, amennyiben ezek hajó specifikusak, hát ez, ez egy rendkívüli helyzet lenne. Mi mindenképpen biztosítani szeretnénk azt, hogy az MRV rendszer lehetővé tegye számunkra a szükséges ösztönzők kidolgozását annak érdekében, hogy a politikai célkitűzésénket el tudjuk érni az Unióban. Csak megbízható és összevethető energiahatékonysági adatok tudják biztosítani azt, hogy az energiahatékonyság a jövőben az üzleti döntésekbe is bele folyjon. Az ma rendelkezésre álló információk sajnos nem megbízhatók és nem is összevetetők, nincsenek normák, standardok jelenleg az ágazat számára ami az operatív hatékonysági mutatókat illet, és ezek vitáját az IMO-ban, ez két tényezőre e, támaszkodik. Először is e, lehetséges a kidolgozott e, normákat bevezetni, vagy hajókra, specifikus hajókra kidolgozott normákat bevezetni. Nagyon korai lenne, hogyha bármelyik megközelítést már most kizárnák. Tehát túl korai elsietett döntés uniós szinten mindenképpen azt a kockázatot vetné fel, hogy az unió fontos szerepét gyengíteni ezekben a vitákban. Ami pedig a hatály kibővítését illeti egyéb szennyező anyagokra, mi mindenképpen pragmatikusok és szeretünk volna lenni, és mindenképpen a klímaváltozás szempontjából releváns tényezőket kívántuk felmérni. Költséghatékony és a legkevesebb adminisztratív teherre járó rendszert kívántunk itt kidolgozni, hiszen tudjuk, hogy hogy a, jelenlegi a hajó ágazatot és érintő gazdasági eh, nehézségek ezt eh, eh, egyéb módon nem tennék lehetővé. Ugye az üzemanyagfogyasztással kapcsolatban már jelenleg is vannak rendelkezésre álló információk, szinte valamennyi hajó számára elérhetők ezek az adatok. A legegyszerűbb monitorozási módszer az, hogyha már a létező dokumentumokat és adatokat használjuk, de a nitrogénoxidok esetében ez nem fog működni, és tulajdonképpen úgy tűnik, hogy ez nem is fog hozzáadott értékkel bírni, ha ezt bevezetjük. Hogyha a jelenlegi MRV rendszerbe más anyagokat is bevonnánk, akkor ez nagyon komoly és nagyon drága új berendezések eh, felszerelését eh, tenni szükséges az üzemeltetők számára. jelenleg még csak kísérleti fázisban vannak az ilyen típusú mérőberendezések, tehát gyakorlati tapasztalatokra van még szükség, nincsenek pontos, megbízható adataink arra vonatkozóan sem, hogy milyen költségvonzattal járnának ezek a típusú mérőberendezések, de a nitrogén oxidra kifejlesztett berendezések akár hajónként több mint 100 ezer euróba is kerülhetnének, és ez mindenképpen az ágazat számára óriási nehézséget jelentene, hogyha bekívánják vezetni ezt a fajta az MRV rendszert. De teljes mértékben elismerjük azt, hogy valamennyi szennyező anyag monitorozása rendkívül fontos, és nyitottak maradunk eh, ezt, ez iránt az integrált megkezeltes felé, amint eh, gazdaságilag is eh, bevethetővé válnak ezek az új technológiák és berendezések. Aztán szeretnék néhány szót szólni a, a minimális küszöbértéke bevezetéséről az előadó, és néhány más képviselő is említette ezt a kérdést. Az 5000 brutta tonna tartalomról szóló határérték, ez úgy gondolom, hogy megfelelő, így bevonnánk a hajók nagy többségét, és hogyha csökkentenénk ezt 400 bruttó tonnatartalomra, akkor ezzel nem olyan sokkal több hajót tudnánk bevonni, de, e, illetve sokkal több hajót bevonnánk, de a kibocsátások arányában csak 10%-kal többet fednénk le, tehát nem biztos, hogy ez megérné. Van egy arra vonatkozó javaslat az előadó részéről, hogy egy alacsonyabb szinten húzzuk meg ezt a küszöböt, és igaz, hogy az IMO-ban folyó tárgyalok tárgyalásokkal kapcsolatban ez előnyösebb lenne, de hát ez további költségekkel jár az ágazat számára. A 80 millió euróról akár 148 millió euróra is emelkedne ez a költség, és ez a kkv mindenképpen komoly hatással lenne. És végül lenne egy apró észrevételem meg éven illetve a zöld képviselő hozzászólásával kapcsolatban. Egyértelmű, hogy hogy 2008 ban a parlament és az Európai Tanács egy javaslatot kért, amelynek segítségével a globális megállapodás hiányába is csökkenteni lehet a hajózásból származó kibocsátásokat. És ez lehet, itt arról is szó volt, hogy esetleg a kibocsátás kereskedelmi rendszerbe bevonnák a tengeri szállítást, de közben az imo ben komoly előrelésekre került sor az MRV rendszeren, a szakértők nagyon keményen dolgoznak, nagyon sok időt és erőfeszítést eh, tettek annak érdekében, hogy globális szinten is megoldás szülessen. Nagyon fontos, hogy hogy az Európai Unió a globális megfontolásokban részt vegyen annak érdekében, hogy a, a lehető legkonstruktívabb és legnagyobb szakértelemben bíró hozzájárulás biztosítsa ezekhez a tárgyalásokhoz. Úgy gondolom, hogy a robusztus, ambiciózus MRV rendszerhez való ragaszkodás, ez egy olyan megközelítés, amely lehetővé teszi számunkra, hogy vezető szerepet játszunk az IMO tárgyalásaiban. És akkor ezzel, ezzel nem köszönöm szépen. Köszönjük a bizottságnak ezt a részletes választ, és akkor most az előadó kapja meg a szót. Well, I'll be very brief. Nagyon rövid leszek. Ami a konkrét kérdéseket illeti. IMO tárgyalások. Az amerikaiak a legutóbbi anyagba nem veszik be a szállítást. Hogyha MRV-t szállítás nélkül akarnak, akkor vagy mi magunk is változtatnunk kell, hogy változtatnunk kell a saját MRV-ként, és mi is ki kell, hogy vegyük a szállítást, ami nagyon nehéz lenne, vagy lesz két MRV, a globális MRV és az európai MRV, ez pedig megint rossz helyzet. Tehát nem egyszerű, ha az amerikaiak vagy az IMO úgy dönt, és mindenki úgy dönt, hogy nem vesszük be a szállítást, akkor Hát azon tudunk változtatni, mert politikailag ez nem lesz egy nehéz lépés. Ez az én véleményem. Másodszorban, ha rendelkezünk az összes adattal, és hogyha ezeket megbízható és összehasonlítható formában kapjuk meg, akkor ez kiváló. Attól, hogy megkapjuk-e a hajó nevét és a vállalat nevét, vagy sem, ami a lényeg, az az, hogy összehasonlítható legyen az adat. A lényeg az, hogy ne legyenek félrevezető támadások konkrét hajók vagy vállalatok részéről, amelyek nem hatékonyan végzik a munkájukat, mert hogy nagyon jókuk van arra, hogy esetleg akkor más utat, útvonalat válasszanak, vagy időjárási körülmények köz, miatt megváltoztassák az útvonalokat. Erről már beszéltünk. És így nem tesznek eleget az energiahatékonyság szempontból. Hogyha mi azt akarjuk, hogy legyen energiahatékonysági mutató, akkor azt úgy hívjuk, ne legyen az széndiokszid intézkedés, legyen akkor egy szabályozás a hajók energiahatékonyságára vonatkozóan. Mert most egy dolgot próbálunk tenni, és akkor az alá próbálunk bevinni még más dolgokat. Nem. Az energiahatékonyság, hogyha ez itt a kérdés, akkor akkor mi van? A szennyező fizet elvet azt egyszerűen elfelejtjük? Mert hogyha igen, akkor ezt kell alkalmaznunk. Hogyha a szennyező fizet elvét ki kell dobnunk, csak akkor tudunk az energiahatékonyságon előrelépni. És azt gondolom, hogy ez a rendelet megpróbálja az energiahatékonyságot főkérdésként kezelni, a szennyező fizet elvet, akkor így egyszerűen eltüntetik valamikor. És én nem hiszem, hogy ez lenne a jó út. Ezért mondom ezt ennyire egyértelműen. Végül, ami a hatályt illeti. Nem plusz 10% a mi problémánk. Az én gondom a torzítás. Az a tény, hogy ha az összes kis hajót kiveszük a hatályból, akkor lesz egy hab mondjuk a földközi tengeren, nem északon, mert ott nincsen eh, erre rendelkező, vagy eh, erre képes hab, de a földközi tengeren lehetséges egy hab, és az Európából kizárt nagyhajók ebbe a habba mennek, és a kishajók a földközi tengeri kikötőkbe mennek, és úgy fogják szétosztani az árut. Nos, mi nem ezt akarjuk. Mi nem akarunk semmilyen versenytorzulást. Éppen ezért eh, a tágabb hatályhoz szeretnék ragaszkodni, hogyha lehetséges. Köszönöm a figyelmet! Ich habe gerade zu Herrn Huber gesagt, ich Éppen azt mondtam itt, hogy, deja vu érzésem van, ugyanazt a vitát folytatjuk itt, mint a repülőgépek esetében a hab megoldást illetően, és hát nyilván lesznek még hasonló vitáink, de ezzel akkor a jelenlegi vita végére is értünk. A módosítőnyitványok benyújtásának határideje december 4-e, 12 óra. és aztán január 27-én megmutatjuk ezeket a módosítókat, és január 30-án szavazunk majd a jelentésről, és akkor remélhetőleg áprilisban, mint számos más jelentés is, ez is majd az első olvasatban elfogadásra kerül. Köszönöm szépen mindazoknak, akik itt a vitában részt vettek, hogy hozzájárultak ez a mai eszmecseréhez, és akkor délután újra találkozunk a volt lengyelországi környezetvédelmi miniszterre, aki most a klímavédelemért felel a kormány megbízásából, és aki szeretne részt venni ezen az eszmecserén, azt szívesen látjuk itt 15 órától. Mindenkinek jó ebédszünetet, jó étvágyat, köszönöm.